Ja, guten Morgen. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Megnyitom a Költségvetési Ellenőrző Bizottság mai ülését. Először is utalni szeretnék arra, hogy a tegnapi ülés során épp úgy, a tegnap, mint a tegnapi ülés során a mai ülés is nyilvános, és az egész ülést az interneten keresztül közvetítjük az érdeklődő külvilág az állampolgárok számára. És már is a szavazással kezdjük meg a munkát. This is which one is today? Which one? Und zwar sind äh, heute auf der az ügynökségek mentesítéséről van szó. Jan Gerbrandi a jelentéstevő, és kérdezem a jelentéstevőt, hogy a szavazás előtt kéri a szót. Tessék, parancsoljon. Tehát, hogy van-e még valami módosítás, hozzászólás? Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom magamat, hiszen hosszú szavazás előtt állunk de egy-két észrevétellel szeretnék élni. Egyrészt az ügynökségeknek szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért. Volt még egy-két nyitott kérdés, és meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek a nagyon kooperatív együttműködést, és végezetül pedig köszönettel tartozom a staff komitének, azaz a munkatársaknak, a hivatalos munkatársaknak, akik hatalmas munkát végeztek, hogy elkészüljön minden dokumentum, még a karácsonyi szünet alatt is válvetve dolgoztak. Néhány szót szólnék a mai szavazás tartalmáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy a színfalak mögött nagyon sok munka történt munkát végeztünk az ügynökségekkel is. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mentesítés elkészítését szolgáló nyomás, ez az erő, amely előre viszi a szereplőket, gyakran régóta megoldandó kérdéseket segít megoldani. Tehát úgy gondolom, hogy egy konstruktív és jó munka volt ez, és mind az ügynökségek, mind a közös vállalkozások jelentős munkát végeztek el. Néhány észrevételem van. Először a közös vállalkozásokkal szeretném kezdeni. Mind az Artemis, mind az ENIAC kaptak a számbevőszéktől egy post-audit stratégiára vonatkozó ajánlást, működésük finanszírozására vonatkozó észrevételeket kaptak. Cruz biztos tájékoztatott arról, ő felel ezekért, hogy a bizottság a strukturális gyengeségekről még javaslatot készít, és éppen ezért ezeket én is megjelenítem javaslatomban. Három ügynökséget szeretnék megnevezni. Egyrészt a légi biztonsági, légi közlekedési biztonsági ügynökséget, ahogyan itt a szakbizottságban is szó volt róla, aggasztott a, az összeférhetetlenség kérdése a Management Board és az ügynökség területén. És erre vonatkozó javaslatot is elkészítettem, és tegnap kaptam egy információt arra vonatkozólag, hogy miután megkapták az összeférhetetlenségről szóló javaslatomat a board tagjai, az igazgatóság tagjai mind összeférhetetlenségi nyilatkozatot készítettek, és legfeljebb egy logisztikai probléma, hogyha ezt nem kaptuk meg mindet. Tehát nem politikai oknál fogva nem kaptuk ezeket meg, hanem adminisztratív oknál fogva, ezért tehát javaslom, hogy mentesítsük őket. Végezetül pedig az alapjogi és a környezetvédelmi ügynökségről is szeretnék beszélni, mint minnyáján tudjuk. Az OLAF vizsgálatok éppen most uh, zárulnak, egyéb iránt a parlament vizsgálata is éppen most fog zárulni, és összességében azt mondhatom, hogy az OLAF vizsgálata nem ok arra, hogy elhalasszuk a mentesítést. Ami pedig az alapjogi ügynökséget illeti, tegnap arról tájékoztattak, hogy az Olaf lezárta a vizsgálatot mindenfajta ajánlás nélkül. Ez jó hír az alapjogi ügynökség számára. Ami pedig a környezetvédelmi ügynökséget illeti, az Olaf igazgatója múlt héten tájékoztatott az ő vizsgálatuk ütemezéséről. A ügyvezető igazgató vizsgálat tartalmáról tájékoztatott, és ebből kiderült számomra, hogy a jelenlegi vizsgálatok nem terjednek ki a 2011-es évre már pedig mi a 2011-es év mentesítéséről tárgyalunk itt ma, tehát ilyen módon az Olaf vizsgálata a mi mentesítésünk folyamatát nem befolyásolja semmilyen módon sem. Hozzá teszem még azt is, hogy se az Európai Számvevőszék, se az Európai Bizottság belső auditja nem fedezett fel semmilyen olyan e, elemet, mely nem felelne meg a pénzügyi rendeletnek. Ilyen módon tehát javaslom a szakbizottságnak, hogy mentesítsük az alapjogi ügynökséget, és ne várjunk ezzel őszig. Köszönöm szépen, elnök úr, és egy örömmel tekintek egy hosszú szavazás elébe. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság tagjainak mindenkinek volt kellő ideje arra, hogy felkészüljön és elkezdhetjük ezért a szavazást. Hogyha egyetértenek, már is megkezdjük a szavazást. Először a 39-es pontról szavazunk. Az Artemis beágyazott számítástechnikai rendszerek mentesítése. Bocsánat, mondja az elnök, nem, a 8-as napi rendi ponttal folytatjuk. Okay, da gibt es einige Änderungsanträge. A 8-as napi rendi ponttal kezdjük. Mielőtt elkezdjük a módosítók szavazatát, és mint hogy elektronikusan szavazunk, megnézzük ezt egy teszttel, hogy mindenkinek működik, tehát megnyitom a teszt szavazást, az elektronikus szavazást. Okay, everybody voted. Test. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 23-an szavaztak. Nos, 8-as napi rendi pont 5-ös módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellettem. Ellene tartózkodással utasítva. Hetes módosító mellettem, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le. Nem, elutasítva utasítva, nyolcas mellettem, ellene, hát ezt ellenőrizzük le. Tehát a nyolcas as módosítót leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. elfogadva. 9-es módosító mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellettem, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le, a 10-es módosítót tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as módosító. Ez elfogadva. A 13 kiegészítésként. De a 12-est elutasítottuk, tehát oka fogyottá vált. Szavazunk? Jó, akkor szavazunk. 13-as módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 14-es mellette. Ellene. Hát ez okafogyottá vált. 13-ast elfogadtuk, 14-es okafogyottá vált, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellenem tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. 18-as kitámogatja, ellene, elutasítva. 19-es mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadom. 20-as mellette, ellene tartózkodással utasítom. 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítom. 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, azaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk így a 28-as a vált, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30 mellette, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. A 30-asról megnyitom a szavazást. Voted. Vote is closed. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 32-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük le a 32-est, megnyitom a szavazást, <clears throat> az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Is adopted. Elfogadtuk. That was We continue with 34 faults. 34-es okofogyottá vált. 35-össel folytatjuk mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le 35-öst, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Ki támogatja 36-ost? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 37-es okafogyott, 38 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 39-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es. Ki támogatja? A 41-esről van szó, ki ellenzi? Tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a 41-esről a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. A néppártnál egyen többen szavaznak. Ki nem szavaz ezen túl? Ön? Rendben van. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. 43-as módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 44-es mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 45-ös módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a 45-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. Elfogadtuk. 46-os módosító kitámogatja szavazatával. Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki elutasítva? 47-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítva, de nem mindenki vesz részt a szavazáson, szavazásban, a szavazásból nem mindenki veszi ki a részét, ezért megnyitom az elektronikus szavazást. Kérem, hogy mindenki a szavazásból vegye ki részét, és a szavazásban vegyen részt, mert máskülönben nem látom a szavazatokat. Lezárom a szavazást, elfogadva 13-12, ugye nem látszott ez innen a pulpitusról. Geyer úr. Igen, a kollégának nincs itt a szavazókártyája, ez a probléma. Hát sajnálom, de vesztenetek is tudnotok kell, barátaim. Nem avatkoztam be idáig, mert több mint egy szavazat különbség volt a különbség a szavazatok között, de most döntő. Akkor még egyszer szavazunk tehát. És aztán megjön a szavazókártyája a kollégának? Hozzák, igen. Tehát még egyszer meg, megismétlem a szavazást. A 47-es módosítóról elektronikusan szavazunk, ismételjük meg. A 47-esről megnyitom a szavazást. Everybody voted? Everybody voted? Vote. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. okay. Yep, sorry for that. Sajnálom. Örülök, hogy a kollégák végre valahára felébredtek. 58-as módosítom. 48-as módosító mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki elutasítva. 49-es módosító mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Elfogadva. 50-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 51-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt inkább le. 53-as, megnyitom az ellenőrző szavazást. Szavazott mindenki? Nem, még nem. De most igen, lezárom a szavazást. Most mi van Iván úrral? Megvan a szavazókártyája, Iván úr? Igennel vagy nemmel szavaz? Nemmel szavaz. Tehát 13-13 ellenében, tehát elutasítottuk. 54 <clears throat> ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 58 ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Lássuk az 59-est. Ki támogatja szavazatával? Bocsánat, az 58-ast ellenőrizzük le, semmi kifogásom, ellenőrizzük le, megnyitom az ellenőrző szavazást az 58-asról. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Iván úr hogyan szavaz? Minusszal? 13-13 elutasítva. 59-es. Ki támogatja az 59-est? Ki ellenzi? Tartózkodás. Nem világos. Az 59-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Nem világos. A 62-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 65 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatvankilenc mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. A 72-es ugye egy nyelvészeti, nyelvi megfogalmazás, tehát 73-asról szavazunk, mellette ki van. Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 74-es, mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, a 74-esről elektronikus szavazást nyitok meg. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77-től 79-ig okafogyottá vált. 80-as módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le elektronikusan. A 81-esről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva, elnézést. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodás. Elfogadom. 84 mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos. Megnyitom az elektronikus szavazást, mely mellett vagyok az elektronikus szavazás mellett. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elnézést. Hát ha nem vesznek részt a szavazáson, nem látom világosan a többségi viszonyokat. Tehát kérem, hogy világosan mutassák, hogy igen vagy nem 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás nem világos. A 94-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következő 95-ös. Ki támogatja 95-öst? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 98 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. De azért lássuk meg, nem vagyok benne biztos, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Emple egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Emple kettő mellette, Tessék? A foglalkoztatási szakbizottság az Amploa kettesénél tartunk, tehát Ample 2 rövidítésben. Ample 2 mellette, ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. Az Amploa vagy Employment kettes módosítóját megnyitom a szavazást erről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ample 3, ez um, hatályon kívül van, de szavazni kell róla ennek ellenére. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ample 4-es, erről nem kell szavazni, az Ample 5-ösről se. NV1 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. NV2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. NV6 kitámogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A libe egy re a jelentéstevő mínuszt javasol, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. Live 3-mal folytatjuk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 4, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról szavazunk meg az állásfoglalás előtt. Inyesz, tessék parancsoljon. A kicsit le voltam lassulva. A 80-as módosítónál törlésre tettünk javaslatot, miközben mellette szavaztunk, aztán a 81-esről szavaztunk, és elfogadtuk. pedig ez lehetetlen, hiszen a 32-es pont miért? Hát ez nem szerepelt az én listámon így az elnök. Tehát a 81-es fogyottá válik, hogyha 80-ast elfogadjuk. Ugye így van? Hát ezt fontos, hogy ezt pontosítsuk, és ez nem szerepelt az én szavazólistámon. Ám most, de most, most pedig a végszavazásra térünk rá, a 8-as napi rendi pontról, Elektronikus módon tesszük ezt meg. Megnyitom a szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal több ECR szavazat érkezett, ki nem fog szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Okay, we continue with... A nyolcas, nem, bocsánat. Most fejeztük be a nyolcas napirendi pontot, és a kilences napirendi ponttal folytatjuk a munkánkat. Sorry, Mr. President, uh... Elnök úr, talán nem tudja, hogy Andrászen asszony belépett a frakciónkba múlt héten, és ezért három szavazattal rendelkezünk, és lehet, hogy ez, ez döntő lesz. Igen, de hát a gép, mint hogy ezt nem jelezné a szavazógép. Igen, akkor megismételjük a szavazást, hogy ne tévedjünk. Megismétlem nyolcas napirendi pontról megismételjük a végszavazást, és megnyitom az elektronikus szavazást. Everybody voted? Szavazott mindenki? Working up. Nem működik, ugye? Nem működik. I was too quick. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Now I continue with item 9. Akkor most a 9-es ponttal folytatjuk a munkát. Egyes és a kettes módosító indítvány azonos, ki támogatja őket, ki ellenzi őket. Tartózkodók elfogadtuk. Akkor a hármas az okafogyottá vált elektronikus zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt világos többséggel elfogadtuk. Folytatjuk a munkát. Tehát akkor az állásfoglalási indítványról fogunk szavazást tartani. Uh, Nincsenek módosító indítványok, elektronikus ö, szavazást kell tartanunk a számlák zárásáról, megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítványjal folytatjuk a szavazást. Hetes módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Nyolcas módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Kilences módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig a zárószavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Vote is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a tízes napi rendi ponttal. Első módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. Elektronikus Szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Most pedig a számlák zárásáról tartunk elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítványról szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 11-es napi rendi pont, első és második módosító indítvány kitámogatja őket. Ki utasítja el őket, tartózkodók, elfogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást a döntésről, a mentesítésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a számlák zárásáról tartunk elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Most pedig az állásfoglalási indítványról tartunk elektronikus szavazást, amelyet megnyitok. Mindenki, lezár, ö, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Parancsoljon? Szarvama úr. We go back to item 10. If my voting list is correct, I'm just... Ha helyes a szavazó listám, akkor egy módosítás van, de szavaztunk róla, tehát akkor van még egy szavazás, amit elhalasztottunk, nem látok másokat. Jól látom? Igen, jóvá hagytuk ezt a módosítást. Hogyha szavazunk a mentesítés mellett, akkor ez az javaslat, tehát hogy a módosított halasszuk el, az okafogyottá válik és akkor elektronikus szavazással zárjuk a szavazást. Jó, akkor most a számláknak a lezárásának a határozatát, illetve most akkor a 12-es következik. Tehát akkor már szavaztunk erről a mentesítésről elektronikusan. Most akkor a számlák lezárásáról szavazhatunk, a négyes és az ötös jön, tehát a jelentéstevő. A 12-esről még nem szavaztunk. Jó, rendben van. De az egyesről és a kettesről már szavaztunk. És azt elfogadtuk. Jó, tehát akkor elektronikusan szavazunk a mentesítésről, mentesítésről szóló szavazat, a határozatról. Electronic vote is closed. Okay. It's adopted. Now the Elfogadtuk, most pedig a számlák zárásáról szavazunk. A 4-es, 5-ös okafogyott, akkor a elektronikus zárószavazás a számlák zárásáról következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom az elektronikus szavazást megadtuk ezt is, most pedig következik az állásfoglalási indítvány, kitámogatja a 7-eset, ellenzők, 8-as, 9-es, ki támogatja, ki van ellene. Rendben. Tehát akkor a 8-asról először, mert ugyan kompatibilisek, de nem azonosak. 8-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodok, el, elfogadtuk 8-asat ugyanakkor most elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, ellenőrizzük akkor ezt is a 9-es módosító indítványt. Mindenki szavazott? Még nem? Most már igen? Akkor most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtók. 11-es okafogyott, akkor az empölő három módosítóval folytatjuk. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók elfogatok empölö négyes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogatok, empölö öt ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás az állásfoglalási indítványról elektronikus formában. Ha szeretne, akkor szavazzunk az Empölő egyes módosítóról, ki támogatja azt, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. Akkor ezzel ezt lezártuk, tehát elektronikus zárószavazás a teljes állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. folytatjuk a munkánkat a 13-as napirendi ponttal. Egyes, kettes módosító ki van mellettük, ki van ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk őket. Hármas okafogyott, elektronikus szavazás a mentesítés megadásáról. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, vegyen részt rajta mindenki. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk, azaz, hogy megadtuk a mentesítést. Most a számlák zárásáról tartunk elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik az állásfoglalási indítvány. Egyes kompromisszumos módosító ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, elfogadtuk. a 7-estől a 10-esig terjedő módosítók okafogyottá váltak. Folytatjuk a 11-es módosítóval. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. A 11-es módosító indítványt megnyitom az elektronikus ellenőrző szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom az elektronikus ellenőrző szavazást elfogadtuk. 12-es módosító indítvány ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 15-ös ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. Nem szavazunk a Libe 1-től 3-ig terjedőről, a Libe 4-es okafogyott, a Libe 5-ösről szavazunk. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Akkor most áttérünk az állásfoglás indítványról való elektronikus zárószavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a 14-es napi rendi ponttal. Az 1-es, 2-es módosító mellett ki van? Ki van ellene tartózkodók? Elfogadtuk őket. A 3-as okafogyott elektronikus szavazás a mentesítés megadásáról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Ebben az esetben lezárom a szavazást. Megadtuk a mentesítés, számlák zárása, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalási indítvány 8-as módosító ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elutasítottuk. 9-es módosító ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 10-es módosító ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 10-es módosító indítványt. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Ezt is ellenőrizzük. Elektronikus ellenőrző szavazás a 11-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Elnézést. A 12-es módosító következik. Elnézést a tévedésért. 12-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk. 13-as ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 14-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 14-est, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 16-os ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 17-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 18-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Nem világos, Úgyhogy a 18-as módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus zárószavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 20-as módosító ki van mellette? Ta, ellene tartózkodók elutasítottuk. 21-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as, mellett ki van? Ellene, tartózkodók, nem világos, úgyhogy elektronikus ellenőrző szavazást tartunk a 23-as módosító indítványról. Lezárom a ellenőrző szavazást. Túl gyors voltam. 24-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük azért a 25-ös módosítót. Megnyitom az elektronikus ellenőrző szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 26-os okafogyott, a 27-es módosítóval folytatjuk, ki támogatja ezt. Ki van ellenállt, tartózkodók, elfogadtuk. 28-as részenkénti szavazás első rész, ki támogatja ezt. Ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk. Rendben, akkor ellenőrizzük a 28-as módosító első részét. Még nyitva van a szavazás, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Második rész, kitámogatja a második részt. Ki van ellene? tartózkodók elfogadtuk. Mit jelent az, hogy a 29-es módosítót lefedi a 30-as? Akkor a 29-es módosítóján először kitámogatja ezt, ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, a 30-as okafogyott, a 31-es következik, kitámogatja ezt ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk, a 32-es úgy szintén okafogyott, a 33-as jön, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk, 34 ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk, 35-ös ki van mellette? Ellene? Tartózkodók ellenőrizzük a 35-ös módosítót akkor. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os módosító kitámogatja ezt. Ki van ellene? Nem világos az eredmény, ellenőrizzük 36-os módosítót. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 38-as ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellett ki van? Kiutasítja eltartózkodók elfogadtuk. 40-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 7-es módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a TRAN 2-esről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most pedig elektronikus szavazást tartunk az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Munkánkat a 15-ös napi rendi ponttal folytatjuk az Európai Bankfelügyeleti Hatóság tárgyában, mentesítése tárgyában, első módosító indítvány. Egyes cikke, első módosító, kitámogatja, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk, most elektronikus szavazás, a mentesítés megadásával kapcsolatos határozatról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a számlák zárásáról tartunk elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az állásfoglalási indítványjal. Hármas módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító mellett ki van ellene tartózkodók elutasítottuk. Az Econ One mm, nem képezi szavazástárgyát. 7 hetes jön. Kitámogatja, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ekon 13-as, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os napi rendi pont következik. Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ egyes, kettes módosítók ki van mellettük. Ellenük tartózkodók elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítés megadása tárgyában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most folytatjuk az állásfoglalási indítványa. Hetes módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk, nyolcas módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodók, nem világos nyolcasat ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Envi kettes. Ez sem képezi szavazás tárgyát, de azért szavazunk róla. Ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk NV3-as első rész már benne van, másik része szavazunk, kiegészítés ki van mellette, ellene tartózkodás. Fogadtuk, hetes ki van mellette, ellene tartózkodás. Nem világos, NV 7-es módosító elektronikus ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Pedig nagyon világos a szavazatarány. Elektronikus zárószavazás az állásfoglási indítványról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a 17-es napirendi ponttal, a vegyi anyagokkal foglalkozó Európai Ügynökség mentesítésével. Első módosító ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítés tárgyában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most elektronikus szavazást tartunk a számlák zárásáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. Most akkor az állásfoglalási indítványra térünk át. Hetes módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, nem világos a arány, elektronikus ellenőrző szavazás a hetes módosítóról. Megnyitom. Tehát a hetes módosítóról elektronikus szavazást tartunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nyolcas módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kilences módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, tízes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Envi 3-as módosító, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Envi 4-es, ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók ellenőrizzük. Tehát az Envi 4-es módosító indítványt ellenőrizzük elektronikus úton. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Envi hetes, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás az állásfoglalási indítvány egészéről. Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a 18-as napirendi ponttal Európai Környezetvédelmi Ügynökség. a kettes módosító, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Ez azt jelenti, Kell elektronikusan szavazni róla? Most akkor a mentesítésről szavazunk. Ennek az elhalasztásáról. Akik mellette szavaznak, azok a halasztás mellett szavaznak, akik ellene, azok a mentesítés mellett szavaznak. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Tehát akkor a halasztásról szavaztunk. Most pedig a számlazárással kapcsolatos. Elektronikusan szavazunk, tehát a számlák lezárásáról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tehát akkor a számlák zárásáról elektronikusan szavazunk. Itt is ugyanaz a helyzet áll elő, hogyha mellette szavaznak, akkor a halasztás mellett szavaznak, ha ellene, akkor, akkor a zárás mellett szavaznak. megint elismétlem. Tehát aki mellette szavaz, az azt jelenti, hogy a számla zárás mellett szavaz, aki ellene szavaz, akkor az a számlazárás mellett szavaz. Tehát akkor lezárom az elektronikus szavazást. 14-en szavaztak a halasztás mellett. Most pedig fog, következik az állásfoglalás indítvány, 8-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, de azért elellenőrizzük. Tehát 10-es módosító, elektronikusan szavazok. Nem, nem 10-es, 9-es, elnézést. Tehát akkor 9-es, megnyitom az szavazást, lezárom, világosan elutasítottuk. Tízes, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes, es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizen, ellenőrizzük a 11-est? Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük a 11-es módosítást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, nem, nem világos, tehát akkor elektronikusan ellenőrizzük a 13-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 18-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás nem világos, akkor a 20 elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most részenkénti szavazás következik az eredeti szöveggel kapcsolatban. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan ellenőrizzük a másik, második részét az eredeti szövegnek. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2 kettő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az MB2-est, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. MB3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV4, ugyan nem tartozik a hatály alá, de azért szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. MB6-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Zárószavazás következik. A hatos bekezdéssel kapcsolatban 20-as módosítót elfogadtuk. Tehát akkor módosítottuk a hatos bekezdést, és aztán szavaztuk az eredeti szövegről, pedig az módosítva volt valami elnök. Igen, megszavaztuk a 20-ast módosítót, a 21-est nem, de akkor nem volt eredeti szöveg már, mert már módosítottuk. a titkárság ellenőrizte, és a részenkénti szavazás csak akkor vált volna okofogyottá, hogyha a 21-es módosított elfogadtuk volna, de azt világosan elutasítottuk. Épp ezért az eredeti szövegből részenként kellett szavazni, de a potential szót kivettük belőle. Így világos. Igen, de az eredeti szöveget a 20-as módosító már módosította igen, igaz, de a potential szót a módosítás nem befolyásolta. A 20-as módosító. És ezért ki lehetett venni a potential szót, és akkor többséggel eh, megszavaztuk. A titkárság eh, meggyőződése, hogy ez így van. Tehát ezért eh, lehetséges, hogy a bizottság többsége kivegye ezt a szót, és itt ezt többséggel megszavaztuk. Jó. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy ha elfogadtuk a 14-es, a 16-os módosítós, az az Olaf vizsgálatnak a tartalmát érinti. tehát akkor ellenőriztük annak a kockázatát, hogy ténybeli tévedéseket fogadunk el. Engem úgy tájékoztattak, hogy a videó szerződésekkel kapcsolatban nincsen olaf vizsgálat. Nem akarom most egyenként megtárgyalni ezeket a módosítókat, csak szeretnék arra inteni, hogyha az állásfoglalást megszavazzuk, akkor ténybeli tévedéseket is megszavazunk. Elnök, jó, ez a jelentéstevő ajánlása. Itt napi, ügyrendi kérdésről szeret, kérdéssel kapcsolatban szeretne hozzászólni? Igen, köszönöm, elnök úr. Először is szeretném az EPP nevében tájékoztatni, hogy miért akartuk a mentesítést elhalasztani. Egész egyszerűen, mert nagy, túl sok nem világos és kétértelmű kérdés merült fel az igazgató kinevezését illetően. Tehát mielőtt elkezdtünk volna szavazni, nagyon sok tárgyalás folyt a háttérben, és épp ezért mondtam, hogy mivel nem világos a helyzet, ezért nem akartok megszavazni. A jelentéstevő néhány pillanattal ezelőtt mondott valamit. Ez egy filozófiai vita, amit nem kellene elkezdeni. Tehát olyan szöveg megszavazása, ami az Olaf vizsgálattal kapcsolatban lehet, az állás, a, a, a jelentéstevő állásfoglalása szerintem sehova sem vezet. Tehát a 14-es és a 16-os módosítónak olyan a szövege, amely a videó előállításával kapcsolatos. De ennek semmi köze ahhoz, hogy ellene szavaztunk a mentesítés megadásának. Ezt a kettőt nem lehet összekeverni. Tehát erről szerettem volna tájékoztatni. Igen, ez egy ügyrendi kérdés volt. Van-e melyes frakció, aki szeretne hozzászólni? Ines? Én támogatom a jelentéstevőt, mert ez a két módosító, a 14-es és 16-ossal kapcsolatban az a probléma, hogy egy olyan nyomozásról van szó benne, amely nem is történik most meg. Tehát legalábbis azok a bekezdések, amelyek az ügynökséggel kapcsolatosak, nem igazán látják, hogy ezzel kapcsolatban releváns ez a kérdés. Tehát mi már tudjuk, hogy nem ez a helyzet, és nem akarom ezt részletesebben elemezni, de az ügynökség igazgatájával kapcsolatban is van probléma. Úgy gondolom, hogy még a ügyrendi kérdésben szót lehet adni, nem kell, de lehet kéri a többi frakció is a szót a, arról, hogy hogyan szavaznak, tehát folytathatjuk a szavazást. Folytathatjuk a szavazást? Világos most már a helyzet? Megnyitom az elektronikus szavazást. és akkor az állásfoglalásról elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-12-vel szemben nem volt tartózkodás. Rendben. Most jön akkor a 19-es napi rendi pont. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal. Egyes módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész mentesítésről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A számla lezárásról szavazunk. Megnyitom elektronikusan a szavaz, az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk négyes módosító, tehát az állásfoglalás indítvány ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A hármasról nem szavazunk, mert ez egy technikai javítás. A PES 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. PES 2 az nem tartozik a hatály, ellen, hatály mellette ellene tartózkodás elutasítva. PES 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most elektronikusan szavazunk az egész állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Világos, hogy elfogadtuk. 20-as. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a mentesítésről, megnyitom a szavazást. Lezárom. A számla zárása kapcsolatos határozat javaslata. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor az állásfoglalás indítvány, 9-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 11-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hogyha elfogadtuk a 18 az 19-es okofogyottá válik, tehát jön a 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-ös, ennek van egy szóbeli módosítója, ahogy ott áll a szövegben. Related lobby agency or vice versa, an adequate cooling off period should be established and respected for the specific areas of work in order to avoid conflicts of interest. Who is... Ki szavaz mellette? Ezzel a szóbeli módosítóval együtt. Ellene tartózkodás elfogadtuk. semmi sem történik. 23 mellette, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hogyha az 17-est elfogadtuk, akkor a 26-osok a fogyottá válik, elfogadtuk a 17-est, tehát akkor ez történik. 27-es mellette ellene tart, ellenőrizzük a 27-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. A 30-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 32-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hogyha elfogtok a 32-est, akkor 33-as okafogyottá válik, de mivel a 32-est elutasítottuk, szavazunk a 33-mal. Ról mellette ellene tartózkodás. 34 mellette ellene tartózkodás. Nem világos. 34-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös, szavaz mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. Megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mellette 36-os, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás nem világos, mert vannak, akik nem vesznek részt a szavazásban. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as, megint mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Endi 4-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Envi 5, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Még mindig akar valaki szavazni? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a 21-es napi rendi pont, a nemek közötti egyenlőség Európai Intézete 1-es és 2-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk a mentesítéssel kapcsolatos határozatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A számla zárulásról szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hetes módosító, az állásfoglalási indítvány, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes ez azonos, a tízes és a tizenegyesek azonosak, tehát akkor szavazzunk a tízesről és tizenegyesről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ha elfogadtuk, akkor a 12-es és a 13 és a külön a fogyottá válik. Tehát akkor a FEM 3-as jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A fem 8-as jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem 11-es nem tartozik a hatájára, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát akkor FEM 11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor az egész állásfoglalás indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Jön a 22-es napirendi pont, Európai Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság, EIOPA. Egyes módosító, amely a mentesítés elhalasztását akarja. Két szavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a mentesítésről, Mindenki szavazott? ez a mentesítés megadása. Világos? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A számlák lezárására kapcsolatos határozott javaslattól elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az állásfoglalás indítvány fog, következik, a hármas módosító mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekkon egy nem tartozik határa, mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk. Ekkon négy mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ekkon öt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ekon tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elkon 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elkon 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk az egész állásfoglalás indítványról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as. Európai Innovációs és Technológiai Intézet. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most a számlák lezárásáról szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az egész állásfoglalási indítványról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 24-es napirenddel folytatjuk az Európai Gyógyszerügynökség. Egy és kettes közösen ellene, mellette ellen elfogadtuk elektronikus szavazás a mentesítésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A számlák zárása, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az állásfoglalás indítványról. 8-as módosító, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás. Elfogadtuk 9-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellettem ellene tartózkodás. Lássuk a 14-est, a 13-ast, a 13-ast, megnyitom a 13-asról a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. kitámogatja, támogatja? Ki ellenzi tartózkodás? Elfogadtuk. 15-ös mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodás nem világos. 16-osról elektronikusan szavazunk, melyet megnyitok. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-14 ellenében. 17-es. Ki támogatja 17-est? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Ha 17-est elfogadtuk, 18-as oka fogyott, 19-es Ki támogatja 19-est ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellettem, ellenem, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NV2-es hatályon kívül, de szavazunk, mellette ellene elutasítva. NV5 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV10 kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egész állásfoglalás indítványról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös napi rendi pont. 2011-es mentesítés, kábítószer és kábítószer függőség megfigyelő központja 1-es, 2-es mellett ellen elfogadva. Elektronikus szavazás. A mentesítésről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Számlák megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 4 kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalás indítványról szavazunk. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Everybody voted? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os napi rendi pont. Európai eh, Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 1-es 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A számlázárásáról szóló határozatról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Folytatjuk az állásfoglalás indítványjal, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Illetve ezt elutasítva, nyolcas mellette ellene, elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, nem látom tisztán, ellenőrizzük le. Vote is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ilyen módon a 11-es oka fogyottá vált. Tran 2 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran 4 hatályon kívül mellette ellenem, tartózkodás elutasítva, tran 6 hatályon kívül mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás az állásfoglalásról egészében megnyitom a szavazást. Everybody voted, vote is closed. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es napi rendi pont, Európai Halászati és információ biztonsági Ügynökség, illetve az ENISA. Azaz, az ENISA. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész javaslatról, a mentesítési javaslatról elektronikus szavazás. Meg szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a számlák zárásáról elektronikus szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány. Hármas módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A teljes ENISA állásfoglalás indítványról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk. 28-as napi rendi pont, Európai Vasúti Ügynökség. Egyes kettes módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az egész javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány, hetes módosító mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Tran 2 hatályon kívül mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Bocsánat, elutasítva. Tran 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadva állásfoglalás indítvány az egészről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Folytatjuk a 29-es napi rendi ponttal. Európai Értékpapír Piaci Hatósága. Egyes módosító ki támogatja az egyes módosítót, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás az egész javaslatról, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Számlák zárásáról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány, hármas. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ekon egy hatályon kívül mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ekon 10 hatályon kívül. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ekon 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás az állásfoglalás indítványról egészében. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as napi rendi pont. Európai Képzési Alapítvány. Egyes kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész mentesítési javaslatról elektronikus szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es módosító az állásfoglalás indítványban mellette ellene elfogadtuk, 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 2 hatályon kívül mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás az állásfoglalás indítványról egészében Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31. napi rendi pont Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség. 1 és 2 módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása elektronikus szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Folytatjuk az állásfoglalás indítványjal hetes mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, tehát a hetesről megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító kitámogatja a nyolcast, ast kiellenzi tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, csekkoljuk elektronikusan, azaz ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ample 1 hatályon kívül mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 6 hat mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalás indítványról elektronikusan szavazunk. Megnyitom. Már a szavazást nyitom meg. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. 32-es Euratom ellátási ügynökség. Egyes módosító. Mellettem. Ellene ki van. Tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás a határozatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárásáról elektronikus szavazás. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as napi rendi pont, Európai Alapítvány az élet és a munkakörülmények javításáért. Szép téma az, akár a mi, mi szakbizottságunkban való élet és ö, munka körülményekre is vonatkozhat. Mindenki jól van, megvan? Haladhatunk? Hát akkor egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás a mentesítésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk számlák zárásáról. Elektronikus szavazás, melyet megnyitok. És ez utóbbit le is zárom. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, kérem szavazunk elektronikusan a hármas módosítóról. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos. Kérem, jobban vegyenek részt a szavazáson. És most elektronikusan szavazunk. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadva még pedig világosan ötös módosítom, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Nem világos. Azt hiszem elfogadva, de azért nézzük meg, ellenőrizzük ezt elektronikusan is. Amendment 5, electronic vote of Amendment 5, electronic vote is closed. Lezárom az ötös elektronikus szavazását. Elfogadva. Folytatjuk. Empel 1 hatályon kívül mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Empel 2 hatályon kívül mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalás indítványról elektronikusan szavazunk, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást elfogadva. 34-es rendi pont, 1-es, 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Számlák zárása, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Állásfoglalás indítvány, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Elektronikusan szavazunk a tízesről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kitámogatja ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jól van, a 14-est leellenőrizzük, megnyitom az ellenőrző elektronikus szavazást. Check is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lébe 5. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Lébe 6. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Lébe 8. Hatályon kívül, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalás indítványról szavazunk elektronikus módon, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös napi rendi pont. 1 és 2-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítésről. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk számlák zárásáról elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány. Hetes módosító mellette. Visszavonták, bocsánat. Nyolcast is. Nyolcast visszavonták. Hát ugye nem számít, hogy nincsen külön szavazás, hogyha visszavonták. Nem, az egyes bekezdésről most akkor külön szavazunk? Az egyes bekezdésről külön szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jól látom? Igen. Nem, ellenőrizzük le ezt elektronikusan. What is, that is a separate vote on the paragraph. Mm-hmm. Oh, yeah. Okay. Separate vote. Yep. Okay. Everybody voted. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas okofogyott, tavat, ha a tízest elfogadtuk, már pedig elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás. A többség tartózkodott, úgyhogy elektronikusan szavazzunk, hogy lássuk az eredményt. Megnyitom a szavazást a 15-ös módosítóról. Márpedig, hogyha mindenki szavazott, le is zárom ezt a szavazást, és az eredmény látható. 16-os módosító. Hogy? Tessék? Hát elfogadtuk a 14-est. Elfogadtuk. Ha kérik, ellenőrizzük 14-es, megnyitom a szavazást a 14-esről. Elektronikus szavazás tehát. Lezárom a szavazást. úgy gondoltam, hogy világos, de az elektronikus szavazás még világosabbá tette. 16-os módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, ellenőrizzük ezt le. A 16-ost ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es szóbeli módosítót nyújtottak be. Szabama úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő szóbeli módosító 17-eshez. The Court of Auditors report that the office could improve the transparency of recruitment procedures invites the office to clarify possible deficiencies in regard to its recruitment procedure considers that some of the provisions of the, of the staff regulations may present a considerable administrative burden. Deleting the rest. Thank you. A többit pedig kitörölnénk. Köszönöm. Ellenzi-e valaki ezt a szóbeli módosítót? Hogyha nem, akkor szavazhatunk a szóban módosított 17-esről, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19. Hát ellenőrizzük le a 18-ast, ha kérik, kedves képviselőtársaim, 18-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem, ellenőrizik le a 20 tehát elektronikusan. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 21 mellette, Kit ki támogatja 21-est, ki van ellene. Tartózkodás elutasítva. 22-es. Ki támogatja 22-est? Ki ellenzi? Ki tartózkodott, elutasítottuk. Lássuk a 23-ast, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Szavazunk most a Libe 5-ről, ki támogatja szavazatával. Ki szavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Libe 7, hatályon kívül, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Nagyon kevesen vettek részt, kérem tehát, hogy most szavazzunk elektronikusan, hogy világossá váljék a szavazás eredménye. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig az egészről elektronikusan szavazunk, meg is nyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os napirendi pont az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 1-es 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás, a mentesítésről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány 7-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. 8-as mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es, ki támogatja 9-es módosítót, ki van ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 9-es módosítóról szóló szavazást elektronikus módon. voted, vote is closed. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadok. A 10-es, 11-es ezzel okafogyott, 12-essel folytatjuk, ki támogatja a 12-es módosítót. Ki van ellene? tartózkodók, ez nem világos, a 12-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ennek következtében a 13-as, 14-es okafogyottá vált, a 15-össel folytatjuk, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 16-os, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 18-as módosító, ki támogatja ezt? Ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es részenkénti szavazás, első részt ki támogatja? Ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Második rész, ki támogatja a második részt? ki van ellene, tartózkodók, nem világos, elektronikus ellenőrző szavazás a 19-es módosító második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító indítvány, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 21-es okafogyottá vált, 22-es, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 23-as mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es mellett ki van, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most akkor az állásfoglalási indítvány egészéről tartunk elektronikus zárószavazást, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a 37-es napirendi ponttal, a Frontex mentesítésével. Első módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, elektronikus szavazás a mentesítés tárgyában megadom. Ö, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a számlák zárásáról. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az állásfoglalási indítványa. Hetes módosító kitámogatja ezt, ki ellenzét tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kilences mellett ellene tartózkodók, elutasítottuk. Tízes mellett ellene tartózkodók, elektronikus ellenőrzés a tízes módosítóval kapcsolatban. Megnyitom az elektronikus ellenőrző szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtok. 11-es módosító ki támogatja ezt. Ki van ellene? Ki van ellene? Tartózkodik valaki? Elfogadtuk. 12-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 13-as módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 14-es aki van mellette, ellene, tartózkodok, elektronikusan ellenőrizzük a 14-es módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös módosító indítvány, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 16-os, hatályon kívül, ki van mellette? ellen tartózkodók elutasítottuk. 17-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Libe 6-os hatályon kívül ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Most pedig az állásfoglalási indítvány egészéről tartunk elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a 38-as rendi ponttal, az Európai GNSS ügynökség mentesítése. Első, második módosító ki van mellettük, ellenük tartózkodók. Elfogadtuk őket, elektronikus szavazás a mentesítés tárgyában. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás. Megnyitom azt. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az állásfoglalási indítványjal. Hetes módosító kitámogatja ezt, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. A teljes állásfoglalási indítványról tartunk zárószavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus zárószavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, áttérünk az európai közös vállalkozások mentesítésére. Köszönöm szépen. 2011. évi mentesítés az Artemis beágyazott számítástechnikai rendszerek esetében első és második módosító, bocsánat, tehát az 1-es, 3-as, 5-ös azonosak, ki támogatja őket, ki van ellenük, tartózkodók, elfogadtuk őket, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az állásfoglalási indítványjal. 9-es módosító indítvány kitámogatja ezt. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 10-es módosító mellett ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellett ki van. Ellene ki van, tartózkodók, nem világos, a 12-es módosítót elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Áttérünk a 11-es módosító indítványra, ki van mellette? Ellene? tartózkodók, nem világos ez sem, ellenőrizzük a 11-es módosítót, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jelentés tevői szóbeli módosító. A következővel egészítik a jelentést. Authority on the legality of this situation as soon as possible. Ki támogatja ezt a, az előadói szóbeli módosítást? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 13-as módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Az állásfogásítmány itt egészéről szavazunk elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a tiszta égbolt, repüléstechnika és környezet mentesítése tárgyában Egy, hármas, ötös azonosság kitámogatja, ki van ellene. Tartózkodók, elfogadtuk, elektronikus zárószavazás, megnyitom. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárásáról elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalási indítvány 9-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. Elektronikus szavazás az állásfoglalás indítványra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ENIAC elektronikus numerical integrator and computer ki van mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk elektronikus szavazás a mentesítés tárgyában. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást elfogadtuk a számlák zárásáról eltűnök a szavazás, amelyet ezennel megnyitok. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalási indítvány. Hatos módosító. Nyolcas módosító. Ezek azonosak. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Tartózkodók nem azonosak. Parancsoljon jelentéstevő. Start with amendment number... A szállásfoglalással kapcsolatban a 9-es módosítóval kezdjük a következő oldalon. Elnézést, köszönöm szépen, mondja az elnök. After... Rendben, így három óra után már a koncentráció az lankad. Tehát Paul Rübich 9-es módosítóval kezdünk. Ki támogatja ezt? ellene ki van tartózkodók. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Most pedig Gerben Jan Gerbrandi tízes módosítója jön ki, a mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es mellett ki van, ki tá- utasítja el tartózkodók. Elfogadtuk. 13-as mellett ki van, ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 12-est kitámogatja, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Szóbeli kiegészítő az előadótól. Inform the discharge authority on the legality of this situation as soon as possible, who is in favor of that. Ki támogatja ezt? Ellene ki van? Tartózkodók, elfogadtuk. Paul Rübis 14-es módosítő, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Inez Ayala Sender, 15-ös módosítója mellett ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat az üzemanyagcella és hidrogén technológiai közös vállalkozással. 1-es, 3-as, 5-ös módosító azonosra kitámogatja őket. Ellene ki van? Tartózkodók. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítésről. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás a számlák zárásáról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, Átférünk az állásfoglalási indítványra, 9-es módosító ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük a 9-eset. Nem. Szavazunk blogban. Tehát ki van a blogban való szavazás ellen. Tehát akkor a 9-estől a 11-esig terjedő módosítókról blogban ki van mellettük, ellenük tartózkodók, elfogadtuk őket. 12-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást a állásfoglalás indítvány egészéről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezéssel, az IMI-vel, az 1-4-5-ös azonos, ki van mellettük, ellenük tartózkodok. Elfogadtuk, elektronikus szavazást megnyitom. Tehát most nyitottam meg a szavazást. Túl gyors voltam. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számlák zárása, elektronikus szavazás. Megnyitom azt. Lezárom a szavazást. Folytatjuk az állásfoglalási indítványjal. 9-es módosító. Mindenki egyetért a blogban való szavazással a 9-től 15-ig terjedő módosító indítványok esetében? Jó, akkor ki támogatja ezeket? 9-től 15-ig ki van ellenük, tartózkodók, elfogadtuk mindannyiukat. Megnyitom az elektronikus zárószavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az ITER közös vállalkozás egyes. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás a mentesítésről. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk számlák zárása, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Folytatjuk az állásforrás indítványa 9-es mellett ellene. Nem világos, tehát ki támogatja, ki van ellene. Elektronikus ellenőrző szavazás a 9-es módosítóról. Lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk. Tízes, ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Tizenegyes, mellett ki van? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Megnyitom az elektronikus zárószavazást. Lezárom a zárószavazást elfogadtuk. Folytatjuk a Cezár közös vállalkozással. Egyes, kettes azonos, ki van mellettük, ellenük tartózkodók. Elfogadtuk őket. Elektronikus szavazásra mentesítésről megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. folytatjuk a számlák zárásával. Megnyitom az ezzel kapcsolatos elektronikus szavazást. Rendben szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, folytatjuk a szavazást az állásfoglalási indítványjal. TRAN 3-as módosító. ki van a TRAN 3-as mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, TRAN 2-es mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk, Hetes módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Az ásolás indítvány egészéről megnyitom az ellenőr, a zárószavazást. egy kérdés érkezett a, lenne a bizottsághoz. Lezárjuk először is a szavazást. Elfogadtuk. Világos többséggel. Most pedig... Akkor most el kell döntenünk, hogy mit tegyünk. Itt van már a miniszter, és vár. Tehát én azt javasolnám, hogy a többi intézményrel kapcsolatos szavazást délutánra halasszuk. Nem? Nem? Jó, akkor folytatjuk. Az Európai Tanácssal kapcsolatos mentesítés. Rendben. Egyes módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes és a hármas mellette, kettes és a négyes mellette, ki ha szavaz mellette, ellene, többség tartózkodás, elfogadva. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva mutatóban volt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Jó, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes ellen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene,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 tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette nem, okafogyottá válik. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Részenként szavazunk, RPP, Kalfen eh, kolléga, visszavonom azt a módosítót. Szeretném a 24-est visszavonni. 25-ös mellette ellene 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor az ilyen módon módosított állásfoglalásról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most jön az Európai Külszolgálat egyes módosító egy, elutasítva. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. A egyes fet, amelyet a kettes is lefed. Nem, kell róla szavazni. De hát a kettest elutasítottuk. Jó, akkor az egyes a FET módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene elfogadva. Tízes és tizenkettő egyben egy új szevezzel az új szövege mellett, kiszavaz, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan e, e, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos, a FET mellette tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás nem világos. Akkor megnyitom a szavazást. A 15-ös mellett jó, akkor elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszas, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást.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 hogyha elfogadtuk a 29-es, akkor a 30-31-es fogyottá válik, tehát akkor az 5-ös jön a FET, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33 33-tól 38-ig egyben szavazhatunk? Igen, jó, mellette ellene tartózkodás nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük egyben az egészet megint. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás nem világos. 42-es ellene nem, bocsánat. Most lezárom a szavazást. Tehát 40-es mellette. Nem láttam az eredményt. A, a 42-est elutasítottuk. Most a 40-esről szavazunk. Kiszavaz mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 40-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette ellene nem világos, elektronikusan ellenőrizzük a 43-ast. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Afet 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene nem világos, ellenőrizzük a hármas kompromisszumos módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bocsánat, elfelejtettem a 48-as módosítót, tehát visszajövünk a 48-ashoz, mellette ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük a 48-ast, megnyitom az ellenőrzést. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 52-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük az 53-ast. Leszárom a szavazást, elutasítva. Ötös kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartózkodás. 58-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító, a FET mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük, az AFET 9-est, megnyitom a szavazást, 9-es módosító, lezárom, elfogadtuk. 12-es FET, mellette ellene tartózkodás nem világos. Tehát 12-es módosító, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodás. Nem világos, kérem ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító, a FET mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 64-es módosítót. Lezárom a szavaz- az ellenőrzést. Elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás, elektronikusan ellenőrzik a 66-ost, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodás nem világos elektronikusan ellenőrizzük a 68-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk az egészről. megint a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben. Most még egyszer megkísérjük, ugyanis nem várhatjuk meg a román minisztert. Tehát két lehetőségünk van, vagy szavazunk, és akkor délutánra jön vissza, vagy pedig most biztosítunk neki alkalmat, és a többi szavazást délutánra halasztjuk. Hát megszavaztatom a társaságot. Tehát ki szavaz a szavazás elhalasztása mellett? Ez nem az udvariasság kérdése, hogyha az urat meghívtuk egy bizonyos eh, időpontra, akkor fogadnunk is kell őt abban. Igen, tehát eh, udvariasság, az udvariasság azt eh, diktálja, hogy ha meghívtunk valakit, akkor fogadjuk, de a miniszter rugalmasnak bizonyult, és a parlamentnek van itt joga dönteni, tehát ezért megszavaztatom a képviselőket, tehát kiszavaz amellett, hogy elhalasszuk a szavazást délutánra, és most hallgassuk meg a minisztert. Tehát akkor délután háromkor folytatjuk a szavazást. Ki szavaz emellett, ki szavaz ellene? Elektronikusan ellenőrizzük. Tehát ki szavaz amellett, hogy a szavazást délutánra halasszuk? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát akkor délután háromra hívjuk vissza a miniszter urat. Jó? Uh, ah, Bocsánat. Csak négy órától áll rendelkezésre ez a terem. Tehát akkor már csak egy lehetőség maradt. Négy órakor kell szavaznunk, ezért most kell a menni minisztert meghallgatnunk. Mert négy órakor már nem ér rá világossá tette, hogy 3-tól 3.30-ig ér rá egyedül. Tehát, hogyha meg akarjuk hallgatni a minisztert, és hát meghívtuk, akkor négy órára kell halasztani a szavazást, és most meghallgatni. Jó, ez egy új alapról indul, tehát akkor kiszavaz amellett, hogy négykor szavazzunk a megmaradó témákra. Emellette ellene? Jó, tehát akkor most fogadjuk a minisztert. Köszönöm szépen, és néhány perces szünet után eh, fogadjuk a román miniszter urat. Köszönöm szépen. Dear colleagues, uh, let us... Kedves kollégák, folytassuk akkor. A bizottságban szeretettel üdvözlem a Román Köztársaság miniszteret Eugen Orlando Teodorovicsit. Teodorovicsit. Remélem megfelelően ejtettem a nevét. A 2000 tízes mentesítés három olyan országot jelent meg, jelölt meg, ahol az irányítás és ellenőrzési rendszer gyenge pontokat mutatott. E között van Románia is, ezért a jelentéstevője meghívta a tagállamoknak a képviselőit, a cseh és a romin, román köztársaság pozitív módon állt ehhez, és november 27-én a cseh miniszterrel találkoztunk, de a román miniszterrel való találkozat a nemzeti választások miatt el kellett halasztani, ezek decemberben voltak tavaly. Épp ezért most nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a miniszter úr hajlandó válaszolni a kérdéseinkre. Épp ezért üdvözöljük itt, és mivel szavaznunk kellett, később kezdjük ezt a találkozót, de most már tudunk biztosítani önnek néhány percet a bevezető megjegyzéseire. A bizottság a hiányosságokat felderítette, és már megvan a mentesítéssel kapcsolatos állásfoglalás, tehát akkor most érdeklődve hallgatjuk meg azt, hogy milyen következtetéseket vont le a javaslatokkal kapcsolatban a román kormány. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A Románia által foganatosítós intézkedésekről szeretném önöket tárgyas tájékoztatni, melyek a kohéziós alapok pénzeszközeinek igazgatására vonatkoznak. 2012-ben Románia nagy lépéseket tett az igazgatási és ellenőrzési rendszer megerősítésében, melyek a közbeszerzési, EU által finanszírozott közbeszerzési eljárásokra vonatkoztak. Célunk az volt, hogy világosra tegyük a feladatokat, a felelősségköröket azon szereplők között, akik részt vesznek a közbeszerzésben. A Nemzeti Közbeszerzési Hivatal és a közbeszerzést nyomon követő hivatal, valamint a központi egységet integráltuk a menedzsment és ellenőrzési rendszerekben, ex ante ellenőrzést biztosítva így az adíthatóságnak. A hatóságok közbeszerzését, közbeszerzést ellenőrző szerepét megerősítettük, és figyelembe vettük az EK idevágó rendeleteit. Az igazgatási hatóság és az ellenőrző hatóság közötti kapcsolatokat megerősítettük, annak érdekében, hogy még eh, célorientáltabb és fókuszáltabb eh, e vizsgálatokat hajthassunk végre az ex-ante vizsgálatok körében. A tender dokumentáció, a környezetvédelem, a szállít, a közlekedés és a vízgazdálkodás területén standardizálásra került. Ezeket a dokumentumokat ö, eh, egységessé tesszük. A román hatóságok a közbeszerzési hatóságokat, min közbeszerzési eljárásokat minden eljárásra kiterjeszti. 2012-re Románia hivatalosan megerősítette, hogy az korrelációkat, melyekről az Európai Bizottság szolgáltat, szolgálatai tettek javaslatot, alkalmazzuk. Jelzem, hogy ezen intézkedések eredményei már láthatóak. A tender dokumentáció és a tender végrehajtás területén. Célunk tehát az, hogy a kiadásokat világossá átláthatóvá tegyük. A 2011. októberre előtt, út, előtt kezdett programokra is kiterjesztjük ezt és így egy flat rate korrelációt alkalmazunk, melyre az Európai Bizottság tett javaslatot. A közbeszerzési problémák megoldását az, um, az érdekösszeütközés uh, kérdésének szisztematikus vizsgálata is szolgálja. Biztosítjuk tehát, hogy az összeférhetetlenséget kizárjuk um, minden a közbeszerzési eljárásban szereplő személy és jogi személy számára. Ezekkel a lépésekkel a román hatóságok teljes elkötelezettségekről tettük tanúbizonyságot, biztosítandó, hogy mind eljárási, mind operacionális szinten megfelelnek az Európai Bizottság elvárásainak. Az Európai Bizottság eh, audit szolgálataival szoros kapcsolatban vagyunk, és minden operacionális programot igyekszünk ezen irányelvek szerint alkalmazni, és a kockázat elemzéseket is így alkalmazni valamint a menedzsment verifikációkat is végrehajtjuk a kiadások tekintetében, és az összeférhetetlenség szempontjait is átfogóan vizsgáljuk a Nemzeti Integritási Hatósággal jegyzőkönyveket dolgoztunk ki, biztosítandó, hogy a közbeszerzési eljárásban résztvevők összeférhetetlenségét kiszűrjük, felhasználva a hatóság adatbázisát. Amennyiben az összeférhetetlenség mitőbb a család csalás gyanúja fellép, megfelelő intézkedéseket hajtunk végre, a Nemzeti Integrációs Hatóság vezetése alatt, vagy pedig a csalás és korrupció elleni hatóság nyomozása során. Thank you very much. So additionally, in accordance with the national legislation... Köszönöm, mondja felszólalom, hogy ugyanolyan tempóban olvas tovább. Tehát a tanúsító hatóság ilyen módon a a figyelembe veszi az Európai Bizottság javaslatait, és addig nem hajtja végre a kifizetéseket, amíg bármilyen gyanú merül föl. Amennyiben a kifizetéseket már folyósították, a hatóság óvatossági, elővigyazatossági intézkedéseket foganatosít egész addig, amíg a nyomozás megnyugtató végeredményre nem járul. Az összeférhetetlensége kérdését, tehát ex ante is végrehajtjuk, illetve vizsgáljuk. A fenti intézkedések ről a beszámolókat eljuttattuk az Európai Bizottságnak, és februárban az erre vonatkozó levelet elküldtük az Európai Bizottságnak, és várjuk az Európai Bizottság válaszát. Nagyon fontos az információ szerepe, az információhoz való hozzájutás szerepe az összeférhetetlenség tisztázása kérdésében. Éppen ezért a képzés és a figyelemfelhívás területén is információkat szerzünk be és szolgáltatunk. Jelenleg az Európai Bizottságnak számolunk be februárban mindazokról az intézkedésekről, amelyeket hoztunk, figyelembe véve mind a horizontális, mind a program specifikus intézkedéseket. A bizottság reményeink szerint értékeli a munkánkat, és elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy biztosíthatom önöket, hogy minden további intézkedést megteszünk. A megfelelő eszközök alkalmazása szolgálja nem csak az átláthatóságot, hanem az abszorpció megnövelését is, és ugyanakkor az igazgatás és ellenőrzési rendszert átláthatóvá teszi. Ezért tehát az európai alapokat az igazgató hatósággal való szoros együttműködésben működtetjük, úgy, hogy az európai alapok működését szolgáló rendszer tanácsa vagy rendszer bordal is együttműködünk. További információkat remélünk kapni az Európai Bizottságtól, amelyeknek segítségével reméljük, hogy a, a jegelt programokat folytathatjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hát mi is köszönjük, miniszter úr, ezt a magyarázatot, ezt az előadást. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a román kormány a mi javaslatainkat hogyan alkalmazza. Szóval nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a román kormány hogyan alkalmazza az általunk tett javaslatokat, felvetéseket, hiszen a múltban valóban problémák jelentkeztek az pénzeszközök abszorpciója vagy felhasználása területén, és nem volna rossz, hogyha a kéziratát, a a kéziratát is megkapnánk, és ilyen módon talán mindenki megérteni, hogy miről beszélt. Megnyitom a vitát, először Jens Geyernek, majd Gressle asszonynak adom meg a szót. Jens Geyer. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy itt volt, hogy eljött, és jelzem, hogy én kezdeményeztem az ő meghívását. Hiszen én vagyok a bizottság 2011-es költségvetésének mentesítéséről szóló jelentés jelentéstevője. Múlt évben vettük fel a nemzeti kormányokkal a közvetlen párbeszéd fonalát, hiszen újtól újra azzal a problémával állunk szemben, hogy a megosztott igazgatás területén a tagállamok kormányai hatalmas kihívások előtt állnak, amikor ez a feladatuk, hogy az európai adófizetők pénzét, ezek közé persze a román állampolgárok is tartoznak, tehát hogy az európai adófizetők pénzét eh, megfelelő módon kezeljék és igazgassák. Nem, a, nem azt a vitát akarjuk folytatni, amiben a tisztelt házban mindig az Európai Bizottságra utalnak, mutogatnak, hogy csak ő felelne a pénzeszközök tisztességes felhasználásáért, hiszen tudjuk, hogy a tagállamok együttműködése nélkül nem tudunk áttörést elérni az átláthatóság és a megfelelő felhasználás területén. Ebben a mostani esetben a regionális alapokra koncentráltunk, hatalmas összegek kerülnek visszautalásra a tagállamokba, és még a regionális alapoknál, alapok felhasználásánál hiba arány alacsony, de sajnos 2011-ben egy-két tagállamban, így Romániában is nagyon magas volt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem egy örömteli kérdés ez, amelyel foglalkozunk. Ugyanakkor, és éppen ezért nagyon nagyra értékeljük, hogy eljött közénk. Elnézést szeretnék kérni, bár elnökünk is megtette, hogy megvárakoztattuk egy picit, de egyszerűen csúsztunk a szavazással, melyet lefolytattunk ma délelőtt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van, hogy eljött közénk. Sok intézkedésről beszélt, melyeket Románia megtett, megragadt, hogy a 2011-ben meghatározott észrevett hibákat korlátozza. Persze a kormányuk változnak, ám az igazgatások, legalábbis Németországban így mondjuk, örökösen eh, fennállnak. Egy magas köztisztviselő általában azt szokta mondani, hogy teljesen mindegy ki a miniszter, az a fontos, hogy a házamban minden rendben legyen. Ugyanakkor a formális felelősséget persze a kormány vállalja, ám az igazgatási rendszerek működését kell tisztává, átláthatóvá tennünk, és nekik kell tanulniuk. Én beszélgetésünk előtt még felvettem az Európai Bizottsággal is a kapcsolatot, tisztázandó, hogy a megtett lépéseket hogyan így látják, ítélik meg ők. És az alapján, amit hallottam, azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy a sikerekre még egy picit várni kell Romániában. Mindez pedig azt jelenti, hogy a bizottság még nem egészen eh, látja, hogy az önök által foganatosított intézkedések közvetlen kihatással járnának, eredményekre vezettek volna el. Ezért jelzem önnek, hogy biztos vagyok benne, hogy az ön által bemutatott intézkedéseket eh, nem lehet egyik napról a másikra végrehajtani, kis időre van szükség, de kérdezem öntől, hogy az ön minisztériumában hogyan ítélik meg, hogy mikor számolhatunk a helyzet valós javulásával. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Kíván közvetlenül válaszolni, vagy megvárjuk a további kérdéseket is? Um, thank you very much for, for... Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Az én szerepem az, hogy a parlament és a bizottság minden szintjén megmagyarázzam a román kormány által hozott intézkedéseket, amelyek a hiányosságák pótlására történnek. Nagyon nehéz rövid időn belül látni azokat az eredményeket, amelyek a kormányintézkedések következtében megtörténnek. De a hangsúlyt az átláthatóságra helyeztük, tehát, hogy mindezek a lehet, e, intézkedések átláthatóak legyenek, és minden szinten történő intézkedésnek ilyennek kell lenni. Mind az lakosság, mind a bizottsággal szemben, mindenkivel szemben. E, tehát a korrupciót, az összeférhetetlenségek szeretnénk megszüntetni e, ezekkel az intézkedésekkel. Azt is mondtam, hogy az összeférhetetlenség és a korrupció e, val kapcsolatban zéró tolerancia lesz, tehát nem tűrjük ezeket. A kommunikáció egy másik fontos téma, és ezt is alkalmazzuk ebben a rendszerben. Említettük a tulajdonlás kérdését minden szinten, tehát hogy a miniszterek különböző kérdésekért felelnek. És minden szinten a döntésekért vállalni kell a felelősséget, ugyanis, hogyha nem hoznak döntéseket, akkor nehéz lépéseket tenni ezen problémák megoldására. Tehát minden kulcsos, kulcs szereplőnek vállalni kell a felelősséget. Aztán itt van az egyszerűsítés kérdése. Nagyon bonyolult a rendszer, nagyon sok olyan eljárás van, amely valószínűleg okozta, hogy ilyen helyzet alakult ki Romániában. Épp ezért szeretnénk minél jobban egyszerűsíteni, anélkül, hogy ö, sértenénk az elveknek a minőségét. Én ellenőrző hatóság is vagyok, a múltban is auditorként működtem, tehát nem szeretném, hogyha az egyszerűsítés az ö, olyan ö, megoldásokat hozna, amelyekkel meg lehet kerülni bizonyos kérdéseket. Tehát a kifizetési kérvényekben, kérelemekben látjuk majd az eredményét ennek, tehát hogy megváltozott a rendszer. Reméljük, hogy a jövőben a megmaradó programok, amelyeknek még mindig vannak tisztázandó kérdései a bizottsággal, azokat is értékeljük majd. elküldöm majd az önök, önöknek az eladásom, előadásomat, de a ter, cselekvési tervet is elküldjük majd, és akkor látják, hogy milyen intézkedéseket hozott a román kormány azért, hogy e, egyszerűsítse e, és megvált változtassa, ahogy a rendszert eh, látják, és arról is szólunk, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten, és mi a határideje mindezen lépéseknek. Tehát ezeket mind elküldöm önöknek azért, hogy lássák, hogy mindez átlátható módon történik. Köszönöm szépen. Miniszter Inge Gressle következik. Köszönöm szépen, miniszter úr hosszú évek óta foglalkozom Romániával, és függetlenül az ottani kormánytól, az ott megválasztott, leválaszt, leváltott vagy újraválasztott kormánytól azt várom, hogy javulnak a dolgok, és ehhez sikert kívánok Önöknek. Talán jó lenne, hogyha néhány lépést megtennének, amelyeket már megígértek hosszú idővel ezelőtt. Most például azt mondják, hogy komolyan folytatják az érdekellentétekes korrupcióval szembeni harcot, és az lenne az első kérdésem, hogyan próbálják ezeket már a hivatalba lépéskor szankcionálni? Van az országjelentésekben is kiterjedt kritikabizottság bizottság részéről, például a korrupcióval kapcsolatos elévülési határidő Romániában három év. Ez azt jelenti, hogy három év van, főleg a magas rangú tisztviselők szembeni eljárás lefolytatására, és ez nem sikerül. Tervezik-e a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos elévülési határidő megnövelését 5 vagy 6 évre? A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a korrupció leküzdésért felelős büntető törvényszéknek tárgyalás megtartására sincsen is elegendő terme. Hogyan fogják ezeket a logisztikai kérdéseket, és mikor megoldani? Elnök, köszönöm szépen, Gressle asszony, parancsoljon, miniszter úr közvetlenül választ adhat. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Um, am să încep cu ultimul aspect uh, menționat Ami az utolsó kérdést illeti, a hiányzó személyzetet, számszerűleg, illetőleg a nem kellő szakmai felkészültséget illetően a következőket mondanám el. Hát pont ezekben a napokban kaptam egy dokumentumot, a, és adtam át az Európai Uniónak a személyzeti kapacitás felkészültségéről, és abban is jeleztem, hogy a administratív igazgatási kapacitások javulnak. jelenleg egy olyan folyamat van folyamatban, amely a menedzsment valamennyi területén azt próbálja meg megvizsgálni, hogy a személyzeti állomány elegendő-e, megfelelő képesítéssel rendelkezik-e a maga specifikus feladatának ellátására. tettünk az oktatás területén is intézkedéseket a már meglévő személyzet továbbképzésére. Ez érinti a legfontosabb tevékenységi területeket, például az irattárat, És az Európai Unióval egy külön eszmecserét is folytattunk arról, hogy Romániában valamennyi eh, területen legyen egy olyan szakértői gárda, ami képes arra, hogy megfelelő időben reagáljon, tanácsokat adjon például közbeszerzés területén. Tehát a közbeszerzések területén megfelelő tanácssal szolgáljon. Erre szükség van a megfelelő szakemberekre. Ezek az emberek ugyanis mindez idáig nem kaptak megfelelő javadalmazást, és elvándoroltak a magángazdaságba. A kormány most azt tervezi, hogy a, ezeknek a köztisztviselőknek az illetményét növeli, e, és egy olyan bérezési keretet határoz meg, amely lehetővé teszi, hogy csökkentsük a magánszektorba való elvándorlást, és legyen egyáltalán egy törzsgárdánk ami a szankciók számát, a szankciók által érintett személyek számát illeti. Nem az én feladatom miniszterként ezzel foglalkozni, hogyha ilyen esetek megállapításra kerülnek, akkor az ezzel kapcsolatos információkat tovább adjuk az illetékes hatóságoknak, tehát a Nemzeti Integritási Hatóságnak, illetőleg a Nemzeti Csalás elleni hatóságnak, amelyek aztán a vizsgálatot lefolytatják, és megfelelőképpen állást foglalnak, illetve cselekednek. Hogyha tehát gyanú merül fel, az európai társfinanszírozásban megvalósuló projektekkel kapcsolatban egy konkrét személy esetében, akkor, akkor ezt az érintett konkrét szemét felfüggesztjük az állásából, és elvonjuk tőle az adott feladatot adott esetben pedig a pénz visszafizetésére is sor kerülhet. Így próbálunk meg a kockázatokkal szemben fellépni, a kockázatokat meggátolni. Ami az elévülési időt illeti, meg kell, hogy mondjam önnek őszintén, hogy először tájékozódnom kell az otthoni eh, igazgatási munkatársak körében, hogy világos választ tudjak adni erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Négy további hozzászóló jelentkezett. Annak érdekében, hogy erre még időnk legyen, azt javasolnám, hogy gyűjtsük össze eh, a kérdéseket. Van lenne itt egy közvetlen viszont kérdés, Gressla asszony parancsoljon. A miniszter úr azt mondta, hogy voltak felfüggesztések. A kérdésem az, hogy hány konkrét eset volt az ön hivatali ideje alatt. Hálás lennék a válaszért. Köszönöm. Nos, az én hivatali időm az ugye jelen folyó év januárjában indult, egyetlen felfüggesztésre került sor mindez idáig egy köztes struktúra esetében. A versenyképességi program keretében került erre sor. Az érintett feladatkörét elvontuk, és az érintett személyek most már nem foglalkoznak a források kezelésével, odaítélésével. Kivettük őket tehát erről a területről. Tehát aki ebben az ügyben érintett volt, személyzet, azok mostanra már nem képezik a rendszer részét. És minden egyes konkrét szemét most az illetékes hatóságok ellenőriznek. Most pedig négy kolléga kérdését együtt próbáljuk meg szegyűjteni. Jean-Pierre Odi, aztán Jan Mulder és a többiek. Jean-Pierre Odi parancsoljon. Röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, miniszter úr, hogy eljött ide, és szeretném Geyer kollégának megköszönni ezt a kezdeményezést, hiszen nagyon fontos, hogy kormánytagokkal tudjunk pontos témákkal kapcsolatban eszmét cserélni. Ha jól tudom, most várjuk a román kormány javaslatát, a szám, román számvevőszék tagjait illetően hoztak már döntést, és a kormány foglalta már állást ezzel kapcsolatban. Jan Mulder. Köszönöm szépen. Egyszerű a kérdésem. A számbevőszék jelentése megvan, a bizottság jelentése is, és hiányosságokat találtak, ez az önök, tehát a román számvevőszék véleményét illetően milyen különbségeket vagy egyezéseket mutat? Köszönöm szépen, Szöndergárd kollega. Köszönöm szépen, miniszter úr. Gratulálok az önök erőfeszítéseihez. Rövid kérdésem lenne. 2012-ben egy sor intézkedésre került sor, de hát miért csak 2012-ben indultak ezek az intézkedések? Vannak itt már évek óta húzódó ügyek, ezekkel csak 2012-ben kezdtek el foglalkozni. Miért van ez? Köszönöm szépen, Amélia. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr beszélt fontos reformokról, amelyeket az intézményi környezetben tett a román kormány. Ugyanakkor tudom, hogy az velem egykorú fiatalok úgy találják, hogy az intézményi keretek minden kormányal várnak. Tavaly ez nagyon sok embert negatívan érintett, és most az új kormány megint mindent megváltoztat. És ez az állandó intézményi változás a, gátolja az átláthatóságot, és korrupcióhoz vezet. Tehát hogyan látja Román, Romén, Románia jövőjét, hogy előre számítható intézkedések lesznek azért, hogy az emberek életében stabilitást hozzanak, hiszen csak ilyen módon tudják biztonságban élni, hogyha úgy érzik, hogy a közintézmények nem árulják el őket. Igen, köszönöm szépen, parancsoljon miniszter úr. Köszönöm szépen. Először az utolsó kérdésre válaszolnék. Köszönöm mindenkinek a kérdését ugyanakkor. A jelenlegi kormány hiszen ön azt mondta, hogy mindegyik kormány mindent megváltoztat. Nem, mi csak ott egyszerűsítünk, ahol ez szükséges. Nem változtatjuk meg a struktúrákat, és minden változtatást a pénzügyi eh, kerettel kapcsolatban megbeszélünk a partnereinkkel. Tehát csak a változtatás öncélúan nem, nem teszünk változtatást. Valóban a eh, állami, állami alkalmazottak, tisztségviselők között a stabilitás érzését eh, növelni kell hiszen eh, hogyha látják, hogy átláthatóan történnek meg az európai, szám, eh, európai normáknak az alkalmazása, akkor eh, tudják, hogy a törvények azok betartva lesznek. Az európai alapok azok nemzeti célok, és ennek minden politikai erőfeszítésnek ezt kell szolgálnia. Ilyen módon tudjuk az emberek stabilitását biztosítani, hiszen itt a, a nemzeti érdekekről van szó. Azt kérdezte, hogy miért csak 2012-ben hoztuk meg az intézkedéseket. Valóban a referencia időszak az más dátumot jelölt meg, tehát 2011-ig le kellett volna ezeket zárni. De hát voltak más problémáink. A bizottság jelezte a szabálytalanságokat, de sajnos 2009-2011 között nem tették meg a szükséges intézményeket, intézkedéseket, de 2012-től kezdve Románia elfogadta, magára vállalta, hogy végre meghozza ezeket az intézkedéseket, hogy meggyőzze az Európai Bizottságot és a parlamentet és a tagállamokat, hogy a dolgok megváltoznak. Mint ahogy már mondtam, 2013-ra Románia modellé válhat, példaképé válhat az európai alapok felhasználását illetően. Mert ezt meg kell tennünk, és meg is tudjuk tenni, tehát sikerülni kell. Aztán az a kérdés, amely a számvevőszék, az európai számvevőszék Eh, és az e- román számvevőszéknek az összehasonlítását illető, hogyha jól értettem a kérdést, akkor <clears throat> mivel én magam is dolgoztam a román számvevőszékben, valóban meg, el tudom mondani, hogy valóban megtörtént ez az összehasonlítás. Tehát az Európai Számvevőszék jelentéseit mind, mindig elemezzük, figyelembe vesszük, és mindegyik ajánlásnál uh, a nemzeti számvevőszék a saját ajánlásait is hozzáteszi egekhez. És az administratív, tehát az igazgatási lánc végéig mindezeket az ajánlásokat meg kell valósítani. A román számvevőszék minden olyan ajánlást, amelyet az Európai Számvevőszék és más hasonló jellegű intézmény tett, figyelembe vesz. Én saját magam kértem meg mindegyik igazgatási szintet, hogy tegye meg az ajánlásait, és hogy ezek, azért, hogy ezeket világosan nyomos, nyomon tudjuk követni. Vannak még olyan ajánlások, amelyeket még nem valósítottak meg, épp ezért követjük szoros figyelemmel, hogy mi történik, tehát hogy minél gyorsabban bevezessék mindegyik európai vagy nemzeti számbevőszégi ajánlást. Az utolsó kérdést illetően, amely az Európai Számvevőszék egy román tagjának kivez, kinevezésével kapcsolatos. Mi javaslunk majd egy szemét, kevés idő áll már rendelkezésünkre, tehát tudjuk, hogy valaki mást meg kell jelölnünk és tudjuk, hogy ezeknek az ellenőrzése, tehát az ő, ő ellenőrzése az hosszabb időt vesz igénybe, épp ezért megpróbálunk minél gyorsabban dönteni. Biztos vagyok benne, hogy az ajánlott személy minden feltételnek megfelel majd. Nagyon szépen köszönjük, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött ide. Mint láthatja, vannak politikai kérdéseink is, ugyanakkor konstruktívan állunk hozzá a kérdésekhez hiszen szeretnénk a dolgokat mozgásba hozni és e, megoldásokat látni. Köszönöm szépen, hogy eljött ide válaszolni a kérdésekre, és írásos formában várjuk a további válaszokat is. Köszönöm szépen, és én nyitott vagyok bármely kérdésre, hogyha megküldik, akkor mi időben válaszolunk rájuk. Köszönöm szépen.